szakbizottságnak. Cimmer képviselő a GUE nevében kérte, hogy tartsák fent Forenza képviselő mentelmi jogát. Egy olyan epizód következtében, amely a G20-akkal kapcsolatos tüntetés során történt Hamburgban. Az eljárási szabályzat értelmében ezt a kérvényt elküldtük a juri szakbizottságnak.